őrizni ezt a régiót, hiszen itt az emberek és a környezet együtt léteznek. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Köszönöm. Kollégák, ezzel áttérünk a következő uh, napirendi pontra. Szilván a Raptia jelentéstevő, a téma pedig az egyetemes szolgáltatás és a 112-es segélyhívó szám. Szilvánának megadom a szót. Szilván Arafnak. E, e- Köszönöm, elnök úr. Hány percet kaptam? Hány percet kaptam? Elveszítettem egy kis időt a tolmácsolás miatt, de mindegy is, hogy hány percet kaptam. Négy perc. Akkor mostantól indítjuk az órát, Rapti asszony. Kedves kollégák, a jelentés, amiről itt most szó van, a 112-es segélyhívó szám, amelyet eh, Európa, egész Európában hívni eh, lehet, illetve az egyetemes szolgáltatás. A 112-es segélyhívó szám nagyon hasznos, de bármennyire hasznos is, kevésbé ismert a 2011-es februári euróbarométerből ez derült ki. A polgároknak mindössze 26 százaléka hozza összefüggésbe 112-es számmal, mint segélyhívó számmal, hiszen más segélyhívó számok is léteznek. 2020-ig ezt a százalékos arányt azoknak az arányát, akiknek mond ez a szám valamit, növelni kell. Fontos, hogy többen tudják azt, hogy ez egy univerzális segélyhívó szám. Ambiciózus célről van szó, de ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, még fontos lépésekre van szükség. Egyrészt nélkülözhetetlen az információ. Az információt az iskolákon keresztül is közvetíteni lehet, a tömegmédián keresztül. Ott, ahol a turisták a városokba érkeznek, nagyon fontos, hogy értesüljenek arról, például a reptereken, a kikötőkben, hogy létezik a 112-es hívószám, illetve a pályaudvarokon is. Nagyon fontos, hogy a 27 tagország jobban működjön együtt. Mindannyian tudjuk azt, hogy milyen jelentősége van mindennek az európai polgárok számára, hiszen most nyárban elkezdődnek elkezdődik a szünet, tehát nagyon fontos tudniuk a polgároknak azt, hogyha ezt a számot hívják, akkor meg tudják oldani a problémáikat bármilyen nyelven, és függetlenül attól, hogy milyen nyelven hívják fel ezt a számot. Nagyon fontos a hely lokalizálása a hívás szempontjából, azért, hogy azonnal kiderülhessen, hol, hol található az, hol tartózkodik az, akinek segítségre van szüksége. Nagyon fontos tehát a technológiák szerepe, és itt el is jutottunk a, az általános jellegű egyetemes szolgáltatások kérdéséhez. Tudjuk azt, hogy az egyetemes szolgáltatások nagyon fontos szolgáltatásoknak számítanak, Fontos a minőség, a megfizethető ár kialakítása, és egy olyan koncepcióról van szó, amire kitér a 2002-ben elfogadott irányelv, 2008-ban ez átdolgozásra került, és májusban járt le az a határidő, ameddig a tagországoknak meg kellett valósítaniuk a saját jogalkotásukban is ezt az irányelvet. Hát most kezdődik el az az időszak, amikor az értékelés elkezdődik. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, mielőtt a következő lépésre áttérünk. És ezt azért mondom, hiszen egy olyan időpontban beszélünk mindenről, ami döntő. Döntő az Európai Unió eh, pénzügyi és gazdasági helyzete és a tagországok helyzete szempontjából. Az egyetemes szolgáltatások nem az egyetlen típusú szolgáltatások, és nem a legalapvetők szolgáltatások. Annak érdekében, hogy mindenki segítséghez jusson. Nagyon fontos az ár kialakításának kérdése, és javítani kell a szolgáltatások minőségét is. Még két számot szeretnék megemlíteni. amikor kiderül az, hogy csak 50%-ban használják a polgárok a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, akkor ez nem elégséges. Az eurózóna bevezetése az elnök megszakítja a hozzászólót. Fontosnak tartom, hogy a magánszektor szempontjából is nagyon fontosak a konkrét intézkedések közösségi és nemzeti eszközöket kell erre fordítani. Uh, Köszönöm szépen, többen szeretnének hozzászólni ehhez a témához. Először Baszeszko asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az egységes piac reformját úgy kell végrehajtani, hogy minden európai állampolgár hozzáférjen a kommunikációs rendszerekhez. Azt hiszem, ez a megoldás ebben a jelentésben rejlik. Úgy gondolom, hogy így a szociális befogadást és megfelelő beruházásokat is biztosíthatunk. Ezért fontos, hogy az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó irányelv kulcsfontosságú. A 112-es segélyhívó szám az egyik fontos és jelentős újítása az EU-nak, úgyhogy továbbra is kampányolni kell a lakosság körében, hogy felhívjuk mindenki figyelmét erre. A tagállamok felelőseinek is együtt kell működniük. Támogatom a fordítók bevonását ebbe a kampányba. Nagyon fontos, hogy könnyen megtaláljuk a hívót, mert minden másodperc számít. Köszönöm szépen, Malcolm Harbour a következő hozzászóló. Uh, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szakbizottsági elnöként, illetve árnyékjelentéstevőként is köszönettel tartozom Rapti asszonynak. Egy nagyon kiegyensúlyozott és fontos jelentést készített, méghozzá időszerű a bizottsági felülvizsgálat szempontjából is. Üdvözlöm Malmström asszonyt, aki Krőzasszony ügyeire is odafigyel, hiszen tudjuk, hogy a szélesebb kiterjesztése fontos téma Svédországban is. Ratti asszonynak igaza van megközelítésében, azt mondja, hogy a jelenlegi egyetemes szolgáltatás e, idejét múlta, és ez valóban így van, mert 1999-ben dolgoztuk ezt ki, akkor, amikor a mobiltelefonok gyermekcipőben jártak, most pedig átlagosan több mint egy mobiltelefonnal rendelkeznek az állampolgárok. Ez azt jelenti, hogy újra kell kalibrálni az egyes szolgáltatásokat, meg kell változtatni azt. A széles sávhoz való hozzáférés alapvető jogként tekinthető lassan, és nagyon sok kormány elkötelezte magát ezen szolgáltatás mellett. Ezeknek hatékonynak kell lenniük, ezen kívül az egyetemes szolgáltatások alapelvét, figyelembe kell venni, ez pedig az, hogy a fogyatékkal élőknek is hozzáférést kell biztosítani, méghozzá megfelelő jogi körülmények között, erre oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Děkuji, pane předsedo. Eh, nechci opakovat, co řekli. Rojtova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném megismételni azt, amit az előttem szólók mondtak, de a segélyhívó szám problematikája az, hogy az európai állampolgároknak csak 26%-a ismeri. Ezért prioritásként kellene kezelni a, a lakosság figyelmének felhívását erre a számra, hiszen nagyon fontos ez, hogy ha több életet akarunk ö, ö, megmenteni. Nagyon fontos a természeti katasztrófák esetében is a hozzáférés ezen szám segítségével mindenféle segítséghez. Ezért üdvözlöm az európai biztos elkötelezettségét, hogy a szélesávú hozzáférést még inkább segítségként szeretné felhasználni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Figyeridő asszonyi a szó, parancsoljon senhor presidente eh, considero importante. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lefolytassuk ezt a vitát, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy egységes rendszerre rendelkezzünk. Úgy gondoljuk, hogy ez a segélyhívó szám, a 112-es, eh, széleskörű ismeretekre kell, hogy alapuljon. Mindenkinek meg kell ismernie azt, hogy ez a segélyhívó szám, tehát a 112-es, és ezért kell beindítani egy kampányt, amelynek keretén belül népszerűsítjük a szélessávú internet felhasználását is például. Nos, beszélnünk kell itt a szociális kirekesztésről is. Ezt is figyelembe kell venni hiszen 100 millió ember ö, él a szegénységi küszöbön, és nem könnyen férnek hozzá ezekhez az új technológiákhoz, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Konkrét intézkedésekre van szükség, amelynek segítségével mindenki hozzáférhet ugyanolyan lehetőségekkel ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ha az embernek nincs pénze, ez nem lehet akadálya annak, hogy ne férjen hozzá az egyetemes szolgáltatásokhoz, illetve a segélyhívó számhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pászkál képviselő következik. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegovia, chcel by som pod... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is támogatom a jelentéstervezetet, amely Rapti asszony tollából született. Ez az egyetemes szolgáltatások kiterjesztésére, illetve a 112-es segély hívószám hatékonyabb alkalmazására vonatkozik. Ezt a szolgáltatást hozzáférhetővé kell tenni Európa Unió szerte, és fontos az is, hogy lokalizálható legyen a hívás helye, így orvosi segítséget kaphat a segélyhívó automatikusan, ugyanakkor a visszaéléseket is meg kell akadályozni a, például, hogyha ezzel a segélyhívó számmal visszaélnek vicc formájában. Tudni kell, hogy a call centerekben stresszes munkakörülmények között dolgoznak az emberek, és elképzelhető, hogy hamis helyzetre, nem megfelelő helyzetre fényderülhet így, tehát rossz segélyhívást adnak. Nagyon fontos az, hogy az anyanyelvét használhassák az emberek, de azt hiszem, hogy a legtöbb nyelvet hozzáférhetővé kell tenni a call centerek esetében. Az orvosi segítségnyújtásra nagy mértékben oda kell figyelni. Valgos, Valam, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két szót szeretnék szólni. Nagyon fontos és nagyon érdekes vitáról van szó, különösen az állampolgárokat érinti ez. Nagyon sok jó munkát végzünk, és ezek igazából soha nem érik el az állampolgárokat. Nagyon könnyű a negatívumokat hirdetni a tagállamokban, a médiában, de nagyon sokszor a jó tetteinkről nem számol be a média. Ez részben a mi hibánk, ahogyan erre is rámutattak, hiszen az állampolgároknak mindössze 26%-a van tisztában azzal, hogy van egy ilyen lehetőség. Föl kell tenni a kérdést, tehát, hogy mit teszünk majd ennek megváltoztatása érdekében, és kinek a hibája ez. Rámutatunk arra is, hogy a fogyatékkal érők hozzáférés rendkívül fontos, de azt hiszem, hogy az átlagember számára is ez hozzáadott értéket képvisel. További erőfeszítést kell tenni, hogy ezt az üzenetet átadjuk az állampolgároknak, hogy lássák az Európai Unió pozitív oldalát, hiszen sajnos ezt nagyon sokszor figyelmen hívjuk kívül hagyják manapság. Köszönöm. Kelly úr, most pedig Malmström biztos asszonynak adjuk meg a szót. Mit gondol a bizottság a 112-es segélyhívó számról? Nos, tisztelt elnök úr, a bizottság ezt nagyra értékeli. Hölgyeim és uraim, Krőz asszony nevében, illetve a bizottság nevében gratulálunk Rapti asszonynak. Ezért a munkáért, illetve az IMKO és az ENVISZAK bizottság munkájához is gratulálunk. Ami az egyetemes szolgáltatásokat illeti, nagyon örülök annak, hogy a bizottság és a parlament ugyanazt az álláspontot képviseli, már ami az egyetemes szolgáltatások szerepét illeti a széles sávú lefedettség célkitűzésben. Ez egy biztonsági háló, Fontos, hogy a távközlési szolgáltatásokhoz hozzáférjenek az állampolgárok. Az egyetemes szolgáltatás nem az egyetlen eszköze a széles sáv kiterjesztésének, megfelelő helyet kell, hogy kapjon különböző eszközök között, amelyek rendelkezésünkre állnak. Jelentős költségekkel jár a széles sáv kiterjesztése Európában. Meg kell győződnünk arról, hogy a jogi kötelezettségek nem csak a telekom ágazatot terhelik, és nem fogják fölverni az árakat. Bizonyos rugalmasságra van szükség, ezt azonban koherens formában kell gyakorolni az egész Európai Unióban. Figyelembe kell venni a helyi körülményeket, a telekomágazatot, illetve a fogyasztókat, és ezért a bizottság egy közleményt fog kiadni, ahogyan ez már elhangzott, az egyetemes szolgáltatások szerepéről a szélesávú környezetben egy általános konzultációt követően. Szeretnénk a megvalósításban segíteni a tagállamoknak, iránymutatást kívánunk nyújtani a meglévő egyetemes szolgáltatások megvalósítását illetően. Ahogyan ezt a jelentés is kéri. A tagállamokkal konzultációt folytatunk a tartalmat illetően, az iránymutatások tartalmát illetően. Ugyanakkor a bizottság egyetért azzal is, hogy a 112-es segélyhívó kiterjesztése hozzájárult ahhoz, hogy a segélyhívás könnyebb legyen az állampolgárok számára, azonban a telekom szabályozást felül kell vizsgálni, hogy könnyebben hozzáférhessenek a 112-es segélyhívóhoz a fogyatékkal érők, illetve hogy a hívás helyét lokalizálni lehessen. Különösen a sürgősség és vészhelyzeti kommunikációs technológiákra ott kell odafigyelni, teljesítménymutatókat kellene értékelni, és ezzel a közös teljesítmény szabványokat, normákat emelni lehetne. Természetesen az életmentő szolgáltatás a 112-es segélyhívószám esetében nem lehet hatékony, hogyha nem tudják az emberek, hogy mindenütt védi őket ez a segélyszám az egész Európai Unión belül. Ezért arra kérjük a tagállamokat, hogy segítsék eh, ennek a segélyhívó számnak a terjesztését, reklámozását. Nagyon fontos az együttműködés, a szaktudást és a legjobb gyakorlatot próbáljuk kicserélni a tagállamok között, és a 112-es szabályt illetően a, a telekom ágazat szabályainak felülvizsgálata rendkívül fontos. A bizottság továbbra is együttműködik majd a tagállamokkal, magas szintű, versenyképes teljesítményt szeretne látni a 112-es segélyhívószám esetében, amely mindenki számára hozzáférhető lesz. Köszönöm szépen! So the debate. Köszönöm, biztos asszony. A 112-es segélyhívó számról lezárom a vitát, és áttérhetünk a következő témánkra. Maria Koracebilt jelentésére egy hatékonyabb és tisztességes